és az számunkra is egy nyertes helyzetet jelen, és a Mauritán partnernek is. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen mindenkinek. A következő plenáris ülésen szavazunk ebben a témában. Most lezárom ezt a napi rendi pontot. A következő napi rendi pontunk pedig az Atlanti óceán térségére vonatkozó uniós stratégia szóbeli igénylő kérdés. Kadek úr, illetve munkatársai, átadom önnek a szót. Kadek úr, tessék. Két másodperc, Kadek úr. Képviselő asszony szót kér? Elnézést kérek, semmi más. Akkor átadom Kadek úrnak a szót. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, képviselőtársaim, Damanaki asszonynak köszönöm, hogy eljött, hogy választ adjon a szóbeli választigénylő kérdésre az Atlanti régióval kapcsolatban. 2010-ben az Európai Bizottságtól európai stratégiát kértünk. 2011. júniusáig az Atlanti térség vonatkozásában. Több mint 50 képviselő írta alá ezt a szóbeli választigénylő kérdést minden frakció részéről. Köszönöm a támogatásukat. Nagyon fontos a regionális fejlesztés szempontjából ez a téma. Köszönöm a frakciók kollégáinak ezt az együttműködést, széles körű konszenzus jött létre. Köszönöm, hogy a szöveg gazdagításához, továbbfejlesztéséhez is hozzájárultak. Az Atlanti óceán térsége sajátos térség, sajátos tengeri élővilággal, illetve dinamikával. Nem csak halászati, hanem e, energetikai vonatkozásai is vannak, és persze törékeny ökoszisztémát foglal magába. Az éghajlatváltozás is érinti ezt a e, térséget. Ugyanakkor az Európai Unió számára egy periférikus térség része és viszonylag kevés nagyváros, illetve nagy központ esik az Atlanti óceánnak a térségébe a mi részünkről. Európai szinten kell kezelnünk ezt a problémakört. A parlament állásfoglalása azt kéri a bizottságtól, hogy dolgozzon ki stratégiát. Integrált stratégiát dolgozzon ki a tengeri halászat, illetve területfejlesztési szempontból praktikus intézkedéseket javasolja. Szívünkön kell viselnünk ennek a tengeri térségnek a, a sorsát. A stratégiának a területi vonatkozása is pontosan ennyire lényeges a városi, illetve a vidéki térségeknek a fejlesztése az óceán közelében átgondolt megközelítést igényel. Területi együttműködésre van szükség, kohéziós politikára, integrált megközelítésre, horizontális, illetve területi jelleggel. A szakpolitikákat jobban össze kell hangolni, jobban kell gazdálkodnunk ezzel a területtel, és meg kell találnunk a releváns elképzeléseket. Az Atlanti óceán szomszédos EU térségeit tekintetbe kell venni, és a legkülső régiók, még Makronézia is tekintetbe kell, hogy jöjjön ebből a szempontból. A stratégia csak magába kell, hogy foglalja a tengeri kérdéseknek a felügyeletét, illetve a nemzetközi megállapodásoknak a rendelkezéseit érvényesítenünk kell. Ez szorosan összekapcsolódik az európai 2020-as stratégiával, illetve a 2014 utáni pénzügyi keretekkel. Hatékonyabban kell a forrásokat felhasználnunk és az Atlanti térség védelmére is pénzt kell szánnunk. Integrált tengerpolitikára van szükség, szinergiákat kell találnunk és kihasználnunk a többi szakpolitikával, a halászattal, az idegenforgalommal, a környezetvédelemmel, az energiapolitikával, sőt, még a kutatásfejlesztés területével is. 2014-től a stratégiát működésbe kell hozni, és a több éves pénzügyi keretbe is be kell építeni. A, az Európai Unió területi kohézióját kell, hogy erősítsük. A szinergiákat természetesen a tengerpolitika területén kell megtalálnunk a régió különböző területei között. Az észak-déli együttműködést is fokoznunk kell az Atlanti régióban és a, az andalúz skót térség közötti tengeri útvonalat kezelnünk kell. Ugyanígy a kelet-nyugat együttműködés a nagysebességű vasutakhoz hasonló tengerpolitikát követel tőlünk ebben a térségben. Konkrét intézkedéseket kérünk az európai politikákkal összhangban 2013 után be kell vonnunk a regionális, illetve a helyi partnereket, sőt a civil társadalmat is. Az Atlanti régió keretstratégiája tehát minden érintettel együtt eh, dolgozandó ki, és konszenzusra kell, hogy épüljön. Az európai területi együttműködési eh, csoportok az atlanti kérdésekkel is kell, hogy foglalkozzanak ezek a fő kérdések a parlament részéről a stratégia szempontjából, úgyhogy várjuk a bizottság következő javaslatát, és konkrét, precíz válaszokat szeretnénk a szempontjainkra. Tisztelt biztos asszony, így képzeljük el a szakpolitikai kérdéseket a stratégia keretében, és a parlament részéről ezek a javaslatok. Elnök úr, nem árt, hogyha elismételjük, hogy valóban jó, hogy itt vagyunk Strasbourgban. Köszönöm. Mrs. Eh, Danakian asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Kadek úrnak a kezdeményezésért, és üdvözlöm a gondolatait is. Szeretném a parlament képviselőinek is megköszönni azt, hogy eh, a szóbeli kérdést támogatták, különösen azoknak, akik eh, jegyezték azt. Az Atlanti térségre vonatkozó uniós tengeri stratégia tehát a kérdés. Szeretném jelezni, hogy egy célirányos stratégiát fogok javasolni annak érdekében, hogy a tengerészeti kérdések a terület, a szakterület legfontosabb prioritásaivé váljanak. És nagyon fontos a környezeti örökség, amit a területen ápolunk, és nagyon sok érdekelt fél vesz ebben közben ebben köz, működik közre. Nagyon fontos, hogy az Atlanti térség, a tengerparti térség megfelelően támogassa a stratégiát. Az érintettek már jelezték, hogy az előkészítő szakaszban támogatásukra számíthatunk. Továbbra is támogatni és ösztönözni fogom az érintetteket arra, hogy ezeket az eljárásokat fogadják el, hiszen ez a stratégia szempontjából létfontosságú. A nyilvános konzultáció milyen eredményt hozott számunkra eddig? A konzultáció bebizonyította, hogy az atlanti identitás igenis létezik. Megmutatta azt is, hogy az érintett felek üdvözlik azt a megközelítést, amelyben a földrajzi, demográfiai és gazdasági tulajdonságaikat figyelembe veszik. Támogatják azokat az intézkedéseket, amelyek révén a partmenti országok a tengeri tudás, a tengeri ellenőrzés, rendkívüli tervezés, tengeri stratégiai keret irányelv kérdéseiben összehozza őket. A visszajelzés tehát, amit a konzultáció során tart, kaptunk, lehetővé teszi, hogy a, a regionális fejlesztés szükséges lépéseit, illetve a következő időszak kutatásainak alapvető pontjait meghatározzuk. Az Atlanti Stratégia konkrét szakpolitikai célkitűzéseket is tartalmaz majd, és így fogja a különböző tengeri eh, területekkel kapcsolatos ágazatok kölcsönös megtermékenyítő hatását biztosítani. Mindehez arra lesz szükség, hogy teljes mértékben elkötelezzék magukat, és aktívan részt vegyenek a tagállamok a, a tengeri és a periférikus tengeri térségek eh, tagállamai egyaránt. Az Európai Parlament támogatására természetesen támogatunk, és reméljük, hogy a választó területek is támogatják. Óriási szükség van erre. Hölgyeim és uraim, biztosítani kell a maximális átláthatóságot, és éppen ezért azt javaslom, hogy a a közös halászati politika reformjára vonatkozó vitát követően nyilvánosságra hozzuk az eredményeket. Megfelelően exponáltnak kell lenni a témának, és az új megreformált közös halászati politikát átláthatóvá és elérhetővé kell tenni a régiók számára, érdekeiket teljes mértékben figyelembe véve. Éppen ezért hiszek abban, hogy az Atlanti Stratégia először is abban segít, hogy seg a fenntartható növekedést és foglalkoztatást biztosítsuk a regionális fejlesztései és EU-s programokon keresztül, másodszorban, hogy a közös halászati politika célkitűzéseit megvalósítsuk, harmadrészt pedig, hogy védjük a környezetet, területet, ugyanakkor pedig fejleszünk a tengeri gazdaságot, mégpedig fenntartható formában, ellétfontosságú régióban is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. Van úrnak adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr teljes mértékben egyetértek a kezdeményező kérdéssel. Megfelelő pillanat ez, és a biztos asszonynak is köszönöm a javaslatát, illetve a tengeri stratégiára vonatkozó terveit. Ha jól megvizsgáljuk ezeket a dokumentumokat, akkor azokat emeljük ki, amelyeket közösen jobban végezhetünk. Tehát megismétlem, hogy nem azt szeretnénk, hogyha új struktúrák épülnek, épülnének ki, tulajdonképpen a régióknak, a partment keleti régióknak, az érintetteknek, a tagállamoknak és a tagállamok között kell ezt végrehajtani. Nekik kell ezeket az intézkedéseket meghozni. Nem kell, hogy egy új szint jöjjön létre az Európai Bizottság, az Európai Unió és a tagállamok között. Nem. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos megjegyzés, amit előre kell bocsájtani. De mégis ha megnézzük azokat a dolgokat, amelyeket a tengeri politikában együtt végezhetünk, például a közlekedés, vagy minden olyan kérdés, amely ezzel kapcsolatban a környezet, a gazdaság, a fenntartható fejlődés az EU 2020 keretében, az energiakihívások, és természetesen a halászati álláspontjaink. Ezek azok a dolgok tehát, amelyek aláhúzzák azt, hogy az atlanti partok mentén közösen kell kiaknáznunk a lehetőségeket és támogatni az esélyeket. De hadd fűzzek egy dolgot hozzá. Én magam egy olyan tagállamból jövök, Hollandiából, e parlamentbe. Ott van ugye a Balti-tenger, ott van az Atlanti-tenger, ott van a Duna, és mi van még? Norvégia, Hollandia, egy kicsit Németország, Dánia, az, ez az északi tenger, a keleti tenger magyarul. A kérdés az, hogy biztos az, hogy hogyha alag makroregionális együttműködést nézünk, akkor a köz, következő lépés nem az lenne, hogy ezt nézzük meg, és akkor ezt követően még e héten akkor, amikor a CEP bizottság az északi tengeren, tengernél e, találkozik, akkor pont ezt a, ezt a javaslatot fogják megtenni. Legyen szíves erre a gondolatra reagáljon, biztos asszony. Köszönöm szépen. Cortez Lastra úr kap szót egy percben. Elnök úr, biztos asszony. Az Európai Unió balti tengeri stratégiája, vagy a Dunai stratégia, az Atlanti stratégia kapcsán nagyon fontos, hogy milyen szerepet tud játszani az utóbbiban Kalabria az én tartományom. A periferikus tengeri területekre vonatkozó konferencia 2009-ben már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és javasolt az Atlanti stratégia kidolgozását. Egy olyan stratégiát, ami a 2020-as stratégiával is összevág ami a vidékfejlesztést, a városi fejlesztést illeti, az idegenforgalom fejlesztését, a megújít, megújuló energiaforrásokat, a közlekedést, az információs társadalmat. Ugyanakkor viszont javítani kell a különböző területekhez való hozzáférést is, úgynevezett tengeri autópályák kiépítésével, illetve egyéb infrastruktúrális létesítmények révén, távközlés és hálózatépítés révén. A CPRM is kimondja, és szeretnék gratulálni a vonatkozó munkacsoportnak. Itt egy új fenntartható fejleszt, fejlődési modell előtt állunk az Európai Unióban, és ez nagyon fontos az Atlanti sarkvidéken elhelyezkedő területek, illetve az egész EU szempontjából. Törer úr két percben, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! A kelet-tengeri stratégia a Dunai, Duna stratégiát követi, amiről már itt a parlamentben döntöttünk. Ez tulajdonképpen a második lépés, ami az atlanti stratégiát illeti. A parlament támogatja ezeket a makro regionális megközelítéseket. Itt olyan témákról van szó, amelyek javítanak a környezetvédelmen, megfelelően biztosítják a tengeri érdekek érvényesülését, és olyan pilléren, ami egyrészt a tagállamok közötti együttműködést és szinergiát aknázza ki jobban, és az atlanti stratégia kapcsán a különböző tagállamok és régiók a transatlanti partnerekkel és más szomszéd országokkal, Norvégiával, Izlanddal, Kanadával és az Egyesült Államokkal együtt tud működni. Tehát itt a különböző régiókban élő érdekelt felekkel is jobban össze tudjuk kapcsolni a fellépéseinket. Azokban a régiók, a különböző régiókban, a tagállamokban, illetve a civil társadalom és a vállalatok bevonását is lehetővé teszi ezekkel kapcsolatos hálózatépítést, és ezzel egy fenntartható kereteket teremtünk. Nem kell új fórumokat, új intézményeket létrehozni, hanem a meglévő, ki nem aknázott szinergiákat és lehetőségeket kell felhasználni. És az ALDE frakció ebben látja azt, hogy mennyire szükséges a nemzetközi együttműködés. Azok az áruk, amelyek az Atlanti óceánon keresztül kerülnek az Európai Unióba, ezeket fenntartható módon kell biztosítani, gondolok itt a nyersanyag felhasználásra, illetve a fenntartható környezetvédelemre. Azt kérjük a bizottságtól, hogy minél előbb egy megfelelően kidolgozott stratégiát terjeszen ezzel kapcsolatosan elő. Lövin. Köszönöm szépen, Lövin asszony. Köszönöm, elnök úr. A tengereinkkel nem igazán gazdálkodtunk túl hosszú ideig, csak a különböző gazdasági érdekek ütköző eh, területeiként eh, működtek. A, eh, gondoljunk akár az idegenforgalom, akár a hajózás, a szállítás, a halászat kérdéskörére. Az Atlanti, illetve a Balti régiónak a stratégiája megfelelő szakpolitikai prioritások mentén kell, hogy kialakuljon. Ne felejtjük, hogy EU szinten a leghatékonyabb eldönteni például a halászati, illetve a mezőgazdasági kérdéseket, viszont a környezetvédelem a tagállamoknak az illetékességébe tartozik. A tengerészeti megállapodás ebbe a körbe sorolható, illetve a területi tervezés a szakpolitikai irányításnak a fontos területe, és be kell vonni az összes érintettet az Atlanti óceán térségére is vonatkozik ez, amit elmondtam, mert például a műanyag hulladék megakadályozása és az illegális halászatnak a befejezése azt igényli, hogy hatékonyan érvényt szerezzünk a meglévő jogszabályoknak. A jó környezeti állapotot is fenn kell tartani, mert ez minden ágazatnak az érdeke, nem csak a halászat és az idegenforgalom. Ezért a környezeti célkitűzések nem csak a környezetről szólnak, hanem arról is, hogy egy prosperáló atlanti térséget tudjunk elérni. Elnök Vlaszák úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, hölgyem és uraim Ahogyan látható, a balti stratégia ihletet adhat a többi régió stratégiájának, a Duna stratégiát követően. Most már születőben van az Atlanti térségre vonatkozó stratégia is. Ez egy sajátos régió, mert az EU hosszú ideje határon átnyúló együttműködési területként tekint az Atlanti térségre. Az Interreg 3 B támogatja például ezeket a tevékenységeket, illetve területi együttműködés is működik a hármas célkitűzés keretében, és a regionális fejlesztési stratégiák, a határon átnyúló együttműködések, a közlekedési rendszerek fejlesztése, az információs társadalom fejlesztése mind-mind felsorolhatók itt. A természeti erőforrásoknak a védelme, illetve a perifériális régiók érdekeinek a, a védelme is felmerül. Ebben a keretben értelmezendők a célkitűzések, és így kell kidolgozni a régiónak az új stratégiáját. Nem szabad azonban szem előtt évesztenünk azt, hogy transatlanti összefüggéseket is kezelnünk kell a stratégiában. Akár tetszik, akár nem, az euróatlanti térségnek mi is része vagyunk, és az óceánon átnyúló kapcsolatok kezelését is igényli ez a terület. A, az áruk, a szolgáltatások, illetve a vállalkozások az emberek szabad mozgása ugyancsak ezt igényli. Az EU-nak, illetve az USA-nak egymást kiegészítő szakpolitikái vannak, de ezek nem mindig koordináltan működnek. A transatlanti együttműködés a közösségi szakpolitikák egyik vonatkozása. Ahhoz, hogy hatékonyabban összetudjuk hangolni az EU tevékenységet az Atlanti térségben, egy ambiciózus időtemezést kell kialakítanunk itt és nem önkényeset. Elnök, Svensson asszony. Másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az atlanti régiók és eh, az a körüli határos országokkal kapcsolatban két dolog fontos. Egyrészt az ökológiai komponens, a fenntarthatóság. Másrészt pedig meg kell azt is kérdezzük magunktól, hogy mit tesz az Európai Unió. Akkor, amikor például Marokkó nem tartja magát a szabályokhoz. Van alászati megállapodásunk, és a helyzet mégis az, hogy az Európai Unión belül az előírások 70%-át nem tartják be. Azt mondjuk, hogy mi vagyunk a világ leggazdagabb régiója, de az Európai Unióban fogyasztott hal 70%-át importáljuk. Ez nagyon nagy hatással van a szegény országokra is, hiszen ők a halászatból szerzett protein jelentős mennyiségét nem kapják meg. Mi történik? ha az Európai Unió például a Marokkóval való egyezményt nem hosszabbítaná meg. Ez Tudnélek az Atlanti óceánnal kapcsolatban is fontos. Marokkó például a Nyugat-Szaharát megszállta, és ez kihat a lakosságra. Mi történik a régiónak a halászati forrásaival? Az Atlanti stratégiában ar- erről is szólni kell a fenntarthatóságról, meg kell mondjuk, hogy a fenntarthatóság a prioritás. Ez a stratégia figyelembe kell, hogy vegye a népek jogait. Nem lehet a megállapodásnál kiaknáznunk a lehetőségeket. Köszönöm, elnök úr. A CFP és egyéb intézkedésekkel kapcsolatban meg kell, hogy mondjuk ez teljesen új katasztrófa. Az északi tenger az Atlanti jelentős részeit a túlhalászás tönkretett, ezt nem szabad újra megengedni. E, a brit halászok saját területi vizeiken halásztak megfelelően, de mások a tengereinket tönkretették a túlhalászással. Vannak olyan halászok, akik már alig várják, hogy az északi tengeren, keleti tengeren halásszanak. Saját régiómban, az East Midland térségben éve, évszázadok, generációk óta úgy halásznak a generációk, hogy ne aknázzák ki ne merítsék ki a lehetőségeket, hiszen felborítanak ezzel az élelmiszerláncot, és a halászoknak a megélhetés is a halászat, és most megtiltják nekik. Ugyanakkor azonban egy, egy holland hal ugyanabból a tengerből most több millió garnélát halászik le, teljesen haszontalan az tehát, hogy ők hogy mi nem halászunk ők, igen. Mi, micsoda kárt okoz ez a tengerfenéknek? Meddig kell, hogy a halászok végignézzék, hogy őket megsemmisítik, és mások pedig előnyét élvezik a halászatnak. Köszönöm szépen, Mózer úr! Az Atlanti régió gazdasági szempontból és ökológiai szempontból is rendkívüli jelentőségű Európa számára, ezt tudjuk. Az ökológiával kapcsolatban tudjuk, hogy a golf áram nagyon jelentősen befolyásolja az európai éghajlatot, és hogy ez hogyan változott meg az elmúlt évtizedekben, és mi lesz a jövőben, azon, azon még vitatkoznak a szakértők. Ki kell várni azt is, hogy a gazdaságban Kína és Kolumbia a latinamerikai atlanti part mentén és a csendes óceániai térség közti vasúthálózatot, való, vasút összekapcsolódást valóban megépítik-e. Ez azonban egy olyan projekt, amely a latin-amerikai stratégiánkat befog, befolyásolja majd. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a menekült áram szempontjából is a az Atlanti térség jelentős. Afrika, Afrika a spanyol határmenti vide, vidékeket a Kanári-szigeteken keresztül próbálták kikerülni. Az arab térségben is jelentős változások várhatók e- ebből a szempontból a jelenlegi nyugtalanságok és események miatt. Nem szabad azt hinnünk, hogy nem várna ránk óriási menekült áramlat. Észak-Afrika, a földközi tengeri térség és az Atlanti part mentén is valószínűleg óriási menekült árammal kell számolni, hiszen ők a lakóhelyük között akarnak elhelyezkedni. Milan Mon úr, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy a biztos asszony összeállítja a közleményt az Atlanti stratégiával kapcsolatosan. Ez az a régió, amit egyrészt tengeri, másrészt szárazföldi, harmadrészt stratégiai jelentőségű. És az otani természeti erőforrások megőrzése szempontjából az idegenforgalom legalább olyan fontos szerepet játszik. Másrészt ez egy periferikus térség. A közlekedés nagyon fontos ágazat, hiszen ez biztosítja a kapcsolatot Európa és más régiók között. Tehát eh, a hálózatoknak, az infrastruktúrának mindenféleképpen prioritást kell adniuk. Galíciából származom, és eh, ott eh, a, egy nagy sebességű vasútvonal épül éppen. Ami a tengeri kérdéseket illeti, Kadek úr is rámutatott, hogy a stratégiában területi megfontolásokat is érvényesíteni kell, szociális és területi kohézióról kell gondoskodni. Az Atlanti régió stratégiája nagyon szorosan kapcsolódik a 2020-as stratégiához, a pénzügyi tervekhez és a regionális fejlesztéshez. Végezetül pedig azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen különböző igazgatási megoldások léteznek már most is például Galícia és a szomszédos észak-portugál régió között. Ez volt az első olyan példa, ahol régió közötti együttműködési megállapodás született az EU-ban. Nagyon fontos, hogy a régió közötti párbeszéd tovább folytatódjon, és a stratégiában, annak megvalósításában fontos szerepet kapjanak. Griller asszony. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, nagyon örülök, hogy létrejön az Atlanti Stratégia, mert a tengeri térségekkel való megfelelő gazdálkodás, illetve a tengeri régióknak a sorsa nagyon fontos. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a, a Lamans térség kiemelt jelentőségű, és az Európai Unió számára az Atlanti óceán és a az északi tenger közötti összeköttetéssel azért is foglalkoznunk kell, mert a flottáinknak a 20%-át érinti, illetve óriási számban érinti a hajóinkat. Tehát ezért is nagyon komolynak kell tekintenünk a tengerészeti megállapodásokat és a megfelelő stratégiát, az Atlanti stratégiának, tehát erre is ki kell terjednie kétoldalú finanszírozási megoldásokkal kell fenntartható kereteket teremteni, és kérem biztos asszony, hogy a júniusig készülő válaszban erre is térjenek neki. Köszönöm. Mr. Gallagher. Gallagher úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is maximálisan támogatom mindazt, ami eddig EU szinten történt, annak érdekében, hogy egy integrált Atlanti régióra kiterjedő stratégia szülessen. Öt EU tagállam, az Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Portugália és Spanyolország határos az Atlanti óceánnal. Ugyanakkor viszont szélesebb köre kitekintve nagyon fontos, hogy ebben a stratégiában Norvégiát és Izlandot is figyelembe vegyük. Minden atlanti stratégiának összpontosítania kell a partmenti gazdaságokra, hiszen ez az egyik leggazdagabb és a legkevésbé fejlett régiókat foglalja magában. 2050-ig EU ellátásának 50%-áról gondoskodhat az Atlanti partmenti megújuló energiaforrás források kiaknázása óriási lehetőség és potenciál rejlik ebben a térségben, ideértve a stratégiailag elhelyezkedő kikötőket az egyes országokban. A tengeri szállítás, a halászat egyre mélyebb együttműködést feltételez az érintett tagállamok között. Az Atlanti stratégiát egyébként a közös halászati politikával együtt kell vizsgálni. Hiszen ez az a térség, ami az egyik legproduktívabb, legtermékenyebb halászati térség, a különböző halfajok tekintetében ez a leggazdagabb térség. Az elmúlt években a felügyelet, az ellenőrzés ugyan javult. De a stratégiának biztosítania kell, hogy hatékonyabban működjön az együttműködés a tagállamok között. És a stratégia eredményeként sokkal jobb reagálási képességet is kifejleszthetünk, ami a tengerek ellenőrzését illeti, illetve az illegális forgalom megakadályozását. Köszönöm szépen, Csarnovszki úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A néppárti állásfoglalás az Atlanti térség stratégiára vonatkozóan egy, to- vonatkozóan egy további lépése annak, hogy egyértelművé válik, hogy Európának különböző tüdőkből kell lélegeznie. Hallottunk a balti stratégiáról, a Duna stratégiáról, amit a magyar soros elnökség szorgalmazott, és most elérkezett az ideje annak, hogy az Atlanti térségről is beszéljünk. Itt öt tagállam érintett, ennek ellenére ennél fontosabb kérdésről van szó, ugyanis ez nem lehet pusztán az adott államok rendelkezésére álló források növekedése, hanem arról van szó, hogy hogyan tudjuk ezeket az erőforrásokat jobban kihasználni. Rosbach asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Öntől szeretném megkérdezni a következőt, hogy a környezetvédelem a stratégiában hogyan jelenik majd meg. És többek között az északi tengerből hogyan tudjuk eltávolítani a műanyag szemetet. Aztán mit tehetünk az illegális halászat ellen? Vagy az olajkitermelés okozta károk ellen? Nyilvánvalóan nagy befolyással lesz ez a stratégia az északi tengernek a szennyezésére is. A pozitívumokat, a negatívumokat mind tekintetbe kell, hogy vegyük a stratégia kidolgozása során szeretnénk a tengerbe kerülő hulladék mennyiségét csökkenteni, és alaposan tanulmányozni kell a kérdést. Köszönöm. Texére úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák! A Lisszaboni szerződés a területi kohéziót határozza meg az Európai Unión belül. Ez a dimenzió a gazdaság és szociálishoz, a regionális politikához hasonlóan attól függ, hogy hatékony stratégiákat alakítsunk ki az Európai Unió számára. A régiók valóságát kell itt figyelembe venni, különleges jellemzőiket és rendkívüli problémáit. Az Atlanti régió olyan terület, amely kulcsfontosságú az ambíciózus stratégia kidolgozásában. Távoli terület olyan régiókkal, amelyek különböző problémákkal rendelkeznek. A környezet tovább gyengül és változik. Az éghajlatváltozás igen dinamikus tengeri tevékenységet, aktivitást váltott ki. A, halászat és a tengeri forgalom miatt is. Az Atlanti régió az Európai Uniós perifériális helyzete miatt különleges figyelmet érdekel, azen kívül a világ egyik legélénkebb gazdasági zónája. Távogatni kell nem csak a tengeri dimenziót, hanem a szárazföldi dimenzióit is. Szinergiás hatásokat kell tudnunk érvényesíteni a különböző ágazati szakpolitikák terén. Csak így lehet többletértéket adni a régiónak. A stratégiának minden régiót, az ultraperifériális régiókat is, Madeirát, az Azorit, a Kanári-szigeteket, Kanári-szigeteket is figyelembe kell, hogy vegyék. És úgy kell alkalmazni, hogy a mindenkori történel, történelmi és földrajzi tulajdonságokat figyelembe vegyük. Optimalizálni kell a mobilitást is, nem pusztán a gazdasági növekedés érdekében, hanem azért is, hogy a belső piac célkitűzéseit is jobban elérjük. Nagyon fontos az, hogy a stratégián belül különböző szinteket határozzunk meg, és különböző szinteken valósítsuk meg. Éppen ezért a területi önkormányzatokat, hatóságokat is a diagnózistól az intézkedésig be kell vonni. Nem látom a következő hozzászólót, ezért Manne asszony kérem, hogy tartsa meg hozzászólását. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Elnök úr, igen tisztelt biztos asszony, először is köszönetet szeretnék mondani Kadek képviselő úrnak kiváló a kezdeményezés az Atlanti stratégiával kapcsolatban, és nagyon fontos, hogy legyen ilyen a jövőben. Ahogy hallottuk, hiszen pontosan ez az, amely nagyon fontos az Európai Unióban. Az energia, a halászat, idegenforgalom, és egy sor egyéb kérdést tartalmaz. Ezért fontos, hogy az Unió makrostratégiájá belül dolgozhassunk ezért a stratégiáért, küzdhessünk érte. A 90-es évek óta az Európai Unió támogatja a regionális együttműködést. Mind a, az unió tagállamaival, mint pedig a nem tagországokkal. A makrostratégia az, amely a svédországi elnökség idejéből származik, és remélem, hogy a jövőben is többletértéket ad majd a különböző régiók és államok együttműködésében. Ahogy ön is mondta, a közlekedés, az energia rendkívül fontos ágazatok ahogy az állásfoglalás is említi, rendkívül fontos az, hogy az Atlanti Stratégia jövőjét is úgy alakítsuk, ahogy eddig tettük. Azokat a struktúrákat alkalmazzuk, amelyek már megvannak, és ugyanígy a forrásokat is. Nincsenek új struktúrákra szükség. Legalábbis nem ennél a makrostratégiánál. Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy minden területet elérjünk, és minden érintett felet valódi szinergia legyen ebben a térségben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kelly úr, másfél percben. Nagyon örülök, hogy ehhez a nagyon fontos témához én is hozzászólhatok. Különösen miután én is én egy olyan választó körzetből jövök, ami partmenti. A térségnek óriási gazdasági potenciálja van, többen erre rámutattak. Nem csak tengeri szempontból, hanem területi szempontból is, eh, ahogy Milan Moore kolléga is említette. Két szempontra szeretnék most összpontosítani, az idegenforgalmi lehetőségre, illetve az energia lehetőségre. Az idegenforgalom 70%-a nálunk tengerrel összefüggő. 2020-ra az Atlanti térségben ez megduplázódhat az érintett öt tagállamban. Különösen fiatalok körében egyre nagyobb a partmenti vizen, vagy a part mentén folytatott idegen forgalmi tevékenység, a sétálás, madárfigyelés, túrázás és a többi és nagyon fontos, hogy itt az engedélyezés során vissza tudjuk szorítani a bürokráciát. 2050-re sokkal több megújuló energiaforrásra lesz szükség, mint most. Ha megnézzük az elmúlt hetek volatilitását, a, mi az energiárakat illeti, akkor ez különösen nagyon fontos az Atlanti térségnek. Igen komoly lehetőségei vannak e tekintetben. Ehhez új technológiákat persze ki kell fejleszteni. Köszönöm szépen! Alvez kollega egy percben. Köszönöm. Elnök úr, nagyon fontos az EU számára, hogy megfelelő atlanti stratégiával rendelkezünk, ami lehetővé teszi az összes lehetőség megfelelő kiaknázását, az amerikai kontinens, illetve afrikai kontinens kapcsolatában is. Az atlanti stratégia elősegítheti nem csak az adott régió potenciáljának kiaknázását, hanem az egész EU fokozottabb lehetőségeinek kihasználását is. A megfelelő szakpolitikát úgy kell kialakítani, hogy ne periferikus jelentőséget tulajdonítsunk ennek a térségnek. Az Atlanti stratégia keretében meg kell vizsgálnunk a különböző innovációs lehetőségeket, a gazdasági lehetőségeket, a tudományos lehetőségeket, új energiaforrásokat, a tengeri biotechnológia alkalmazását az élelmiszerellátásban és hasonlókat. Köszönöm szépen. Irigoy Perez asszony, egy percben. Tária nos encontramos. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony! Ez egy kulcsfontosságú pillanat a jövőbeni kohéziós politika alakítása szempontjából. A Lisszaboni szerződés hatába lépését követően most már nem csak a társadalmi gazdasági kérdésekkel, hanem a területi ügyekkel is foglalkoznunk kell. A területi kohézió pedig arról szól, hogy a különböző területek, térségek fejlesztését úgy kell összehangolnunk, hogy a polgárok optimálisan tudják a lehetőségeket kihasználni. Emellett az is a célunk, hogy az Európai Unió különböző régiói között kialakuljanak az együttműködési rendszerek. Mert sok közös probléma, kérdés merül fel, és ebbe a keretbe illeszkedik az Atlanti Stratégia, és több közös kihívás merül fel az érintett tagállamok számára. Például a tengerkutatások, a tengeri környezet megfigyelése, aztán a gazdasági feladatoknak a kezelése a környezetvédelemben párhuzamosan. Mindez integrált stratégiai megközelítést igényel, amely a 2020-as stratégiába is beleillesztendő a 2013 utáni időszakban kell gondolkodni a regionális, illetve a tengerpolitika szempontjából. Hölgyeim és uraim, nagyon fontos, hogy a stratégiát megújult többszintű irányítási rendszer alapozza meg. Tehát a helyi, illetve regionális hatóságok bevonásával kialakítandó új keretben kell, hogy működjön. A magánszektor szereplőit is, illetve a civil társadalmat ugyancsak be kell vonni ebbe a munkába, a regionális szervezetekkel együtt. A spontán hozzászólások következnek mondja az elnök. Patrán nevez asszony következik elsőként. Egy perc. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, az Atlanti Stratégia fő célkitűzése Európa tengereinek, óceáni környezetének az integrált kezelése, de figyelembe véve a sajátosságokat. A tengeri régióknak a kezelése azért igényel különösen erős odafigyelést, mert itt tengeri környezettel, mély térséggel van dolgunk. Differenciáltan kell kezelni ezeket a térségeket. Geostratégiai megközelítésben Afrikát, Amerikát is figyelembe véve össze kell hangolni a különböző tevékenységeket, és az ökoszisztémákat meg kell védenünk fel kell vennünk a harcot az éghajlatváltozással szemben, és biztosítani kell az energia, illetve a táplálékellátásnak a fenntarthatóságát is. Ez egy olyan régió, amely igen gazdag különböző erőforrásokban. Ön szerint megfelelő műszaki kutatásokkal kellene megalapozni a fenntartható fejlődést? egy mélytengeri megfigyelő állomást javasolunk az Azor, Azori szigetekre. Elnök Smith úr következik egy percben. President, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy teljes mértékben nagy az egyetértés az ön hivatala és a biztos asszonyé között, de a stratégiával kapcsolatban, is széles egyetértés abban is, hogy együtt többet tudunk elérni, hogyha a régiók, államok és nemzetek közti egyetműködést egy fórum alapján erősítjük. De a prioritások ellenére, amely igazából egyfajta betegségként hat ránk, és most már 300 millió célkitűzéssel és prioritással végül semmit sem fogunk csinálni. Hadd mutassak rá néhány olyan dologra, ami nagyon fontos. A nyolcas bekezdés a, a tengeri energia keresztkapcsolatáról szól. Óriási energia van valóban. Felléphetünk a regionális fejlesztés és az éghajlatváltozások elleni tevékenységeinkben egyaránt. A közlekedési, a tengeri közlekedés is nagyon fontos gazdasági és környezeti szempontból szempontból egyaránt. Nagyon sok mindent támogatunk és értékelhetünk ebben, és remélem, hogy a bizottság nagyobb összpontosítással fogja a sok célkitűzés közül a valóban lényegeseket kijelölni. Köszönöm szépen. Valensa eh, úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Szeretném először is elmondani, milyen nagy mértékben támogatom, teljes szívvel azt a munkát, amely bármely tengeri terület fejlődését szolgálja, hiszen a tengerek lehetőséget adnak, hogy a közlekedést, halászatot fejlesztjük, az energiaforrások kihasználását és a kutatást is. A lehetőségeket, amelyek most feltárulkoznak előttünk, azt érzékenyen kell kihasználnunk, és a bizottság a környezet őreként kell, hogy eljárjon az Atlanti óceán a gazdasági terjeszkedés természetes iránya. A tengeri közlekedés fejlődéséhez azonban jobb stratégiát kell kialakítanunk az Atlanti térség fejlesztésére és a, a kikötői infrastruktúrára vonatkozóan is. A tenger az, amely az egységes Európa kapuit megnyitja. Köszönöm szépen. Sancho Smith kolléga. Sánchez Smith kolléga, öné a szó. Madame la commissaire. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A makrorégiók stratégiája 2005 óta foglalkozik a balti tengerrel, és a parlament különösen odafigyel ennek az alakulására. Kadek kollégának köszönhetően motorjává válhattunk az ambiciózus Atlanti stratégia folyamatának koordinációra van szükség, szinergiákat kell kiaknázni, integrált megközelítést kell alkalmazni a területi problematika eh, makroregionális kezelése érdekében, és két pontot emelnék ki. A hármas célkitűzés a területi kohézió keretében a régiók közötti együttműködést szolgálja, és el kell gondolkodnunk különböző pilotprogramok beindításán és az operatív programok keretében közös intézkedéseket kell elindítani. Közös politikai akarat nélkül viszont ez csak holt betű marad. A nagy térségek együttműködése európai szinten különböző területi korlátok alá esik, és nem szabad, hogy eltűnjenek a határok ennek keretében. Demanaki azt, hogy mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt a vita, és rávilágított arra, hogy a kezdeményezés, a szóbeli kérdés kezdeményezése valóban helytálló. Három dolgot szeretnék említeni, elnök úr. Először is, ami a tengeri stratégiát illeti. Ebbe számos ágazatot bevonhatunk, számos fellépést, célkitűzést. A az elsődleges fókusz azonban arra fog irányolni, hogy a különböző ágazatok között kapcsolatot teremtsünk. Egy megfelelő térségről beszélünk, ahol a halászatnak lehet helye, a környezetvédelemnek, az idegenforgalomnak, a közlekedésnek, az akvakultúrának, energia ágazatnak, kutatásnak. Tehát meg kell teremtenünk a kapcsolódást az összes érintett ágazat között, és el kell kerülnünk az esetleges érdekütközést. A tengeri stratégia, a tengeri tervezés rendkívül fontos eszköz számunkra, épp úgy, mint a tengeri felügyelet és az ezzel kapcsolatosan kialakítandó tudás. Ez tehát a törekvésünk. Nem egy új struktúrát, vagy új struktúrákat akarunk kiépíteni, valóban egyetértek azzal, hogy erre nincs szükség. Ehelyett arra van szükség, hogy a különböző már meglévő struktúrák között kapcsolatot építsünk ki. Annak érdekében, hogy jobb eredményeket lehessen elérni. Ez az első, amit említeni akartam másodszorban, pedig a területi kohéziós politikával kapcsolatos felvetésre szeretnék reagálni. A makroregionális politikához javaslatra van szükség a tanács részéről a bizottság felé. Egyelőre egy tengeri stratégiára vonatkozó javaslatot kaptunk, tavaly júniusban született döntés, és már kellő felhatalmazással rendelkezünk ahhoz, hogy a tengeri stratégiát kidolgozzuk. Most ezt tesszük, és reméljük, hogy ennek eredményeként egy makroregionális megközelítést tudunk kialakítani. Elnök úr, ami a nemzetközi megközelítést illeti, egyetértek mindazzal a képviselővel, aki ezt javasolta, illetve azt, hogy erősebb koordinációra van szükség az Atlanti másik oldalán lévő partnereinkkel. Jó vitára van szükség, egyenlő feltételeket kell mindenki számára biztosítani, hiszen csak így lehetünk sikeresek. Még egyszer tehát szeretném megköszönni Kabek úrnak a kezdeményezést, és biztosíthatom önöket a felől, hogy a javaslataikat figyelembe fogjuk venni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, biztos asszony. A vita lezárásaképpen állásfoglalás tervezet születik, szerdán lesz a szavazás. Köszönöm szépen, ezzel ezt a vitát lezárom, és akkor rátérünk